ez a kedves úr itt integet, akkor kérnék mindenkit, hogy mosolyogjon. Most pedig a szavazásra térünk át. Még mielőtt ezt elkezdenék, tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy kéréssel fordulnék Önökhöz a szavazás végén. Ha mindannyian szavaztunk és lezártuk a szavazást, egy rövid pillanat erejéig arra kérem Önöket, hogy maradjanak itt, mert egy fontos közleményt szeretnék bejelenteni, tehát a szavazás végén. Ez csak egy pillanat lesz, egy fontos közleményre kerül sor. Most pedig áttérünk magára a jelentésre. Yada asszony jelentésére. Az előadó kapja meg a szót két percben, parancsoljon. Kedves képviselőtársak, tisztelt elnök úr! Egyre nagyobb a nyomás a munkavállalókon a válság miatt. A globalizációs kiigazítási alap egyre életbevágóbb szerepet játszik. Lehetőséget ad a tagállamoknak, hogy a gazdasági válság miatt munkahelyüket elvesztett emberek új szakmák szakmákat tanulhassanak, és ebben őket segítsék, így visszatéressenek a munkaerőpiacra. Ez alapvető fontosságú, ezek az új képességek a tagállamok gazdasági életképességét javítják. Különleges rendelkezésekkel ezt az alapot, ennek a felhasználását az olyan tagállamokban, ahol különösen súlyos szociális, gazdaság és pénzügyi feszültségek alakultak ki, megkönnyítették regionális szinten könnyebb hozzáférni, és alulról felfelé építkező végrehajtási rendszer alakul ki. Üdvözlöm ezt a lehetőséget, egy jobb együttműködés alakul ki a régiók, tagállamok között, a tapasztalatok cseréjében, és kérem, hogy támogassák, hagyják jóvá ezt a módosítást. Köszönöm szépen, Nériáda asszony. Most pedig akkor kezdjük meg a szavazást, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Igen, akkor a szavazást lezárom. Rendben, a jelentést elfogadtuk. Gratulálok, Nírjád asszony. Most pedig Kircosz kollega jelentése a következő. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele ismét név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást haben. Mindenki szavazott? Ja. Das ist der Fall. Igen, rendben, mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Ezt a jelentést is elfogadtuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy kisebb technikai probléma következett be, ugyanis a fényképész nem tud fényképet készíteni önökről, ha éppen a kezüket emelik fel, vagy a szavazógéppel foglalkoznak. A szavazást elég gyorsan lebonyolítjuk, úgyhogy a következő volna a javaslatom. Ha egy pillanatig ülve maradnak, akkor körbe haladna a fotó, és akkor azt követően folytatnánk a szavazást. Egyetértenek? Rendben? Akkor kérem, hogy végezzel a feladatát, de gyorsan, ha lehet.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 So, vielen Dank. Rendben, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Köszönöm, hogy ilyen fegyelmezetten kitartottak. Folytatjuk a szavazást. A Muresán jelentés a következő. Itt is név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. Haben. Amennyiben mindenki szavazott. Igen, akkor a szavazást lezárom. A jelentést elfogadtuk. Jetemmáki asszony jelentése szintén az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaphoz kapcsolódik. Név szerint szavazunk megint csak. Megnyitom a szavazást. Amennyiben minden kolléga szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. A következő Tag kolléga jelentése. Szintén név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most González Pons képviselő jelentése a következő. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Rendben, akkor lezárom a szavazást. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen. A jelentést elfogadtuk, és arra kérném, hogy figyeljenek egy pillanat erejét. Tudják, hogy a július 16-a ülésen Korvin Miker képviselő olyan nyilatkozatokat tett, amelyek az Európai Parlament eljárási szabályzatával nem összeegyeztethetőek. Itt rasszista megjegyzés